bevétele Írország esetében a 2009-es áradások miatt. Με Név szerinti szavazást tartunk. Megnyitom. are voting on the Burger report. Tehát a bőge jelentés tárgyában szavazom, még mindig itt van a szavazás, név szerinti szavazást tartunk, kérem mindenki adja le a voksát. ψηφοφορίας. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok Bőge úrnak jelentése sikeréhez. Következő szavazásunk tárgya Matera asszony jelentése, a globalizációs alap igény, alkalmazás alap igénybevétele, Észak-Brabant és Dél-Holland tartományok esetében. egy napi rendben való felszólalás. Het fonds van Nederland gelukkig nog op de agenda. Maar er als dan collega parlementslid Dal van de EPP had gelegen, dan was er vandaag... Ez a kérdés sajnálatos módon az ügy napirendre került, de úgy gondolom, hogy Dol úrnak nem volt igaza. Nem arról van szó, hogy büntetnénk Hollandiát a 6%-os adó kivetéséért. Mi úgy találjuk, hogy ennek a gondolatnak még a hangoztatása is káros, és nem megfelelően kezelték, nem fair módon kezelték Hollandiát. Erről tegnap már a vitát megtartottuk és lezártuk, így módon nem helyén való ezzel kapcsolatban felszólalni. Dól úr a szó. Oui, mes chers collègues. Igen, kedves kollégák, az utolsó elnökök értekezleti ülésen úgy döntöttük, hogy a mai napi rendre föltesszük ezt a Matéra jelentést, és senki nem kérte azt, hogy vegyük le a napirendről ezt az anyagot. Az egyetlen egy kérdés, amit felvetett az elnök, az volt, hogy őszinte vitákra van szükség, őszinte vitát fogunk tartani minden egyes alkalommal, és én ezt kértem csütörtök reggel. Talán ezt a kérdést akkor az elnökök értekezletének föl lehetne tenni, és így megváltoztatjuk a munkamódszerünket, ennyit akartam mondani. No, akkor folytassuk a szavazást. Matera asszony jelentése van terítékem. Még egyszer, tehát az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele a két érintett holland tartomány esetében. Matera asszony szót kért valóban? Matera asszony? Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Ma egy segélycsomagot fogunk megszavazni Hollandia támogatására. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot vesszük igénybe, 10,5 igénybe. és fél milliárd eurós összegről van szó. Ezeknek az alapoknak az átutalása fogja fenntartani de sajnos ezeket az összegeket nem, korlát, nem veszélyeztethetjük, sajnos a költségvetést nem fogadták el, és ez veszélybe sorolhatja az átutalásokat. Januártól nem lesz lehetőség arra, hogy ezeket az átutalásokat eszközöljük, ugyanis a költségvetést nem fogadták el és sajnos súlyos gazdasági nehézségeket okoz ez egész Európa számára. Az Európai Parlament tehát hatalmas felelősséggel bír, az egyes tagállamok felelőssége a tanácsban nagyon nagyok, akik ellenálltak a költségvetés elfogadásának és a Lisszaboni szerződést nem tartották be. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a hozzászólást. Most népszerinti szavazást tartunk Matera asszony jelentéséről. Megnyitom a szavazást. Peres Foforias. Lezárom a szavazást. Engrinete. Elfogadtuk a jelentést. Következő szavazást adja ismét Asszony jelentése. Az alap igénybevétele Drente tartomány esetében Hollandiában. Név szerinti szavazást nyitok meg. Peres Foforias. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő jelentés szintén Matera asszony tollából való, szintén a globalizációs alkalmazás alap igénybevétele, most Limburg tartomány esetében név szerinti szavazás. Megnyitom. Peres Fövorias. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. A következő szavazás, megint Materasszony jelentése, megint csak az alapigénybevétele, ez esetben Helderland és Overijzel tartományok esetében név szerint a szavazás, megnyitom a szavazást. Peres Lezártam. Elfogadtuk a jelentést. Következő hasonlóképpen Materasszony jelentése Nord-Holland és Utrecht tartományok esetében az alap alkalmazása. Megnyitom a név szerinti szavazást. Peres Fogorias. Lezártam. Elfogadtuk ezt a jelentést is. A következő materasszony jelentése az alapigénybevétele Nord-Holland és Zöld-Holland tartományokra név szerinti szavazást nyitok meg. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk a jelentést, Materasszonynak gratulálok. Következőkben szavazunk De Castro jelentéséről a német alkohol monopólium keretében kifizetett támogatások ügyében. Népszerinti szavazás, megnyitom. Peresoforias. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok De Castro úrnak. A következő jelentés Vital Moreira jelentése bizonyos gyógyszer hatóanyagok és végtermékekre vonatkozó vámmentesség megadása. Népszerint a szavazás tárgya, megnyitom a szavazást. Peres Lezártam. Elfogadtuk. Gratulálok Moreira úrnak. Következő jelentésünk szerzője Rajl úr, és megtárgya az LK e és Ukrajna közötti tudományos technológiai együttműködés megállapodás megújítása. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók elfogadtuk. Következő szintén Royal úr jelentése, a tudományos együttműködési megalapodás az Európai Közösség és a Ferőer szigetek kormánya között. Ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. Megint Rajlúr jelentése, hasonló megalapodás, ezúttal az LK és Japán kormányok között mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következő jelentésünk, hasonló megállapodás, ezúttal az EK és a Jordán Hasemete királyság között mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, gratulálok Royal úrnak. A következő szavazás tárgya Patrao Neves úr jelentése az EU és Salomon szigetek közötti halászati partneri megállapodás ügyében. Ki van mellette? Kata! Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Gratulálok a szerzőnek. Következő jelentés, jelentéstevő Kaza úr, a közös áfa vagy héja rendszer, illetve minimális általános adómérték alkalmazásának időtartama. Név szerinti szavazást tartunk a jelentésről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, gratulálok. A következő jelentés, itt Balc úra jelentéstevű, jelentéstevő, az LKB 2002-es jelentése mellette kiszavaz ellene tartózkodók elfogadtuk. Következő jelentés Éler úr jelentése polgári katonai együttműködés, illetve katonai képességek kialakítása mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Gratulálok! Most jön a következő szavazás tárgya. Bilbao Barandika asszony jelentése a Viszkia jövőben élő állomány hosszú távú kezelése halászata. Erre vonatkozó terv. Melle. Te, de jelentős tevőkért még szót, Bilbao asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, tehát elnök úr. Néhány szót szeretnék szólni azzal kapcsolatban, hogy a halászati bizottságban én a jelentés ellen szavaztam, mert úgy vélem, hogy bizonyos módosításokat, amelyek, amelyek szükségesek lettek volna, nem fogadtuk el, ezeket egyeztettük volna az ágazattal. Nagyon fontos az, hogy hosszú távú szardella terve legyen ennek az ágazatnak. Azt kérem a tanács attól, hogy fogadják el az együttdöntési jogkörét a parlamentnek, amely a Lisszaboni szerződésben benne foglaltatik, és már ma kezdjenek el azon gondolkodni, hogy mikor kezdik meg a tárgyalásokat a Szardella szektorral. Köszönöm. Τροπολογίες της Επιτροπής 1 με 36. 1 36-os mellett, megosítások mellett ellen tartózkodók, elfogadtuk. Módosított javaslat mellette, ellenem, tartózkodók, elfogadtuk. Név szerinti szavazás következik. Megítom a szavazást. Perosoforias. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Bilba asszonynak. Következő jelentésünk a Geleger jelentése, közösséges fatyumakli a nyugati állományára és halászállattal vonatkozó több éves terv. Vannak halászati bizottsági módosítások 1-től 18-ig, 21-22, illetve 10-19-es. Eh, Úgy látom, hogy a jelentéstevő szót kér. Köszönöm, elnök úr! A 29-es módosítást visszavonták a szocialisták, nem tudom, hogy miért, nem értem, hogy miért. Kérem, hogy az ALDE nevében ugyanerről tudjunk szavazni. Szerintem ez egy nagyon komoly módosítás, és kérem, vegyék figyelembe azt, hogy sok, ugye, sokan nem értik a fagyú makrélák életét, működését. Jó lenne, hogyha nem a szocialisták, hogyha nem a szocialisták módosítását, hanem a néppártiakét fogadjuk el, az azt jelenti, hogy a ö, tudósok véleménye ellen megyünk, és nem egységes halállományt fogunk létrehozni. A szocialisták tehát visszavonták a módosításokat, lehet, hogy ők tudják, hogy miért mi nem. Talán a déliek értik ennek a legfőbb okait. Elnök, akkor ön a 156.5-ös szabályra utal a 29-es módosítással kapcsolatban, tehát azt szeretné, hogy a szavazólista szerint szavazzunk erről, tehát mindenképpen szavazni kell erről, ugye? Akkor folytassuk. 1-es 8, 18, 19, 21, 28-as módosítások mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as módosítás és 31-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Jó. A 30-es és 31-es módosításokról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Így aztán a 9-es fogyottá vált, 29-es is, és szavazzunk a teljes, módosítá, teljes javaslatom mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Gelegel, úr, Gelegel úrnak. Következő jelentésük, Gorobárcsik jelentés, az érték szerinti szelektálás tilalma, hanem itt a balti tenger a Beltek és Őreszún területén folytatott érdes lepényharra és nagy rombuszharra irányuló halászati korlátozás, halászat korlátozása. Egyes módosítás mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. A módosított javaslatról szavazunk mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás következik. Megkezdjük a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Grabácsik úrnak. Ferreira jelentés következik az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazása. Tizen, 17-es módosítás mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. módosított javaslatról szavazunk mellette? A módosított javaslatra szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tizennyolcas módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Név szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Kedves kollégák! Bizonyára tudják, hogy délben 12 órakor a grúz elnök köszöntő beszédét fogjuk meghallgatni. Most a rabda jelentésről még szavazunk, utána pedig az ünnepélyes ülés következik. Az utolsó két jelentésről majd a grúz elnök beszéde után fogunk szavazni. Akkor folytatjuk a szavazást. Jó, megköszönöm, hogy ezt jóvá hagyták, ezt az eljárást. Rabka jelentés. 1, 1-estől 12-esig, stb. módosítások mellett ellenem Tartózkodok. elfogadtuk. Majd mégsem? Ha még van vagy vesztegetni való idejük, lehet. 12-es módosítás mellette ellenem tartózkodok, elfogadtuk. 17-es módosítás mellette ellenem tartózkodók, elfogadtuk. 22-es módosítás. Három részben szavazunk róla. Első rész, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következik a 36-os módosítás. Név szerint szavazunk róla. Megnyitom a szavazást. Foforias. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 25-ös. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Peres Foforias. Lezárom a szavazást. Engrinete. Οι τροπολογίες 33. Elfogadtuk. 33-as és 31-es okafogyottá váltak. 39-es mellette. Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 37-es mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. A 27-es módosítás ezáltal okafogyottá vált. 28-as módosítás. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Peres Pivovorias. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 34-es okafogyottá vált. 35-ös. Mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elutasítottuk. 38-as. Mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elutasítottuk. Ellenőrizzük. Úgy látom, ráérnek. Azt mondtam, hogy elutasítottuk, de nézzük meg, ellenőrizzük a 38-asat is. Gépi úton szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-es mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. A 30-as fogyottá vált. 16-os módosítás mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. A 31-es okafogyott elvált. 32-es módosítás mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Jó, 32-es én erre azt mondtam, hogy e- elfogadtuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Peres Fuforias. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Módosított javaslatról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk név szerinti szavazás következik, lezáró szavazás az állásfoglalásra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Rabka úrnak. A szavazást a grúz elnök beszéde után folytatjuk, és akkor kerül sor a, elnök, a szavazás magyarázatára is. Köszönöm.